a szavazása. Az utolsó napi rendi ponthoz értünk, és az utolsó vitához, ez Higgins úr jelentése. Az Európai Elektronikus Útdíja szedési szolgáltatással és a könnyű személygépjárművekre vonatkozó matricás rendszerrel kapcsolatos stratégia. Megadom a szót az előadónak. Elnök úr! folyamatos beruházásra van szükség az autó és autót infrastruktúrára épenezést, ezt tisztességesen, költséghatékonyan a belső piac jövőbeli szabadságát és hatékonyságát nem sértve kell megvalósítani. Mi a legjobb módja azonban annak, hogy egy teljesen jól működő európai elektronikus UDI szabályozási rendszert vezessünk be? Tudatában vagyok annak, hogy az ELTS forrásai jelentős mértékben csalódásra adnak okot, ahogy a bizottság is rámutatott erre. Valóban szükséges lehet arra, hogy a bizottság újra gondolja az erősebb jogszabály megalkotását, talán egy szabályozás formájában, és talán így lehetne csak hatékony rendszert elindítani. Először is fontos, hogy az érdekelt felek alkalmazkodjanak ehhez a rendszerhez. Ami az európai elektronikus útszabályozási rendszer, az ETTS-t illeti, a legfontosabb kérdés az érdeke érintettek hajlandósága arra, hogy összeálljanak, és minden felhasználó számára meg elfogadható egységes rendszert alakodj, al, dolgozzanak ki. Ez a legnagyobb kihívás. Poli, eh, politikai és nem technológiai jellegű. Tehát meg vagyok arról győződve, hogy az egyetlen egységes rendszer az Európai Unió szerte, amely azonos díjú lehetséges. Az érintettek számára azonban ezt mégis össze, együtt kell tudniuk megvalósítani. Remélem, hogy a biztos úr figyel erre és osztja véleményemet. Ami a, az akadálymentes úti szabályozást illeti, úgy gondolom, hogy el, még megfelelő részlettel nincsen ez kidolgozva, de reméljük, hogy sikerül az Európai Unió egészében ezt a közeljövőben megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a tisztességes és arányos díjszabás nagyon fontos. Azok a tagállamok, amelyek időalapú rendszert akarnak, tehessék ezt meg, de mégis, ahogy a bizottság is rámutatott arra, arányosnak kell lenni. A tagállamokat a napi, hegyi, heti, havi és éves engedélyekre kell ösztönözni, egy kis adminisztratív díjjal. Sajnos azonban a jelenlegi helyzet bizonyos tagállamokban olyan, hogy a heti a négyszer annyiba kerül arányát tekintve, mint a havi vagy az éves. Az adózás kérdése valóban folyamatosan kérdés. Én magam is úgy gondolom, hogy a tagállamoknak továbbra is szabadon kell a díjat eh, beszedniük, saját infrastruktúrájuk, eh, saját jogszabályaik értelmében való felhasználása. A vinyetek díját, díjának kifizetését a lehető legegyszerűbbé kell tenni. Az véleményem és a tagállamoké is az, hogy a tisztességesen meghatározott matricaár a legalapvetőbb kérdés. Környezeti, óriási környezeti erő, erőnyei lennének esznek, hiszen az elektronikus úti szabályozási rendszerrel sokkal egyszerűbb lenne a piacokhoz való hozzáférés, a környezetet kevésbé terjez, terjednénk, és úgy gondolom, hogy a parlament és a tanács és a bizottság számára is egyaránt fontos, hogy ez megvalósulhasson. Ha nem, akkor álom marad a jelentés, hogyha megszavazzuk, akkor valóságá válhat. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük az, előadónak. Köszönjük az előadónak. Itt is egyből a spontán felszólalóknak adok szót, négyen jelentkeztek szóra. Mindennyiuknak meg tudom adni a szót. Bánki Eriknek elsőképpen. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kedves kollégák! A, azt hiszem, hogy abban

adott rendszerben, ahol a felhasználó fizetés nem az adófizető, különösen meg kell teremteni a kereskedelem és a magánforgalom közti egyensúlyt. olyan rendszerre van szükség, amely kialakítja az egészséges arányt, és persze a költségekre is figyelemmel van. A Higgins jelentés nagyon helyesen hangot ad annak az elégedetlenségnek, amely sokunkban megvan, mert nem hatékony az európai rendszerek, és pláne nem halad előre hatékonyan ezeknek az összeharmonizálása. Az úgynevezett tele, vagy hát elektronikus fizetési rendszer váltakozik a matricás rendszerrel, ezeket egységesíteni kéne egy nagy széles körű infrastruktúra fejlesztésével. Paska úr kap most szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság végre elfogadta, elismerte, hogy az Európai Elektronikus Útdíjfizetési Szolgáltatásra irányuló projektje eddig kudarcot vallott. Nagyon sok mechanizmust, eszközt használnak a tagállamok az útdíjszedésre, vannak matricák, vannak mikrohullámos fizetőkapók, elektronikus fizetőrendszerek, úgyhogy nagyon nehéz lenne ezt egységesíteni. Úgy gondolom, hogy a jövő pedig a szatelites, tehát a műhold alapú UDI fizetési rendszereké. Természetesen a út használatának mértékéhez kell szabni ezeket az útdíjakat. Az állampolgárok jogaival kapcsolatban persze ez kihatással lesz, és az átmenő teherforgalom esetében is megfelelő költségeket kell kiszámítani, illetve gondolni arra, hogy az állampolgárok hozzájárulnak-e ahhoz, hogy adataikat vizsgálják. Köszönjük Ferreira úr kaputójára szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szárazföldi ut- közúti infrastruktúráknak alkalmazkodniuk kell a gazdasági szükségletekhez. Ezek részben magán, részben céges, részben állami igények, és ezek régiónként különbözőek. Tehát a regionális különbségeket meg kell engedni, hiszen nem véletlenül alakultak ki azok a rendszerek, amelyek helyileg működnek. Portugáliában például az autópálya díjak bevezetése olyan régiókban, ahol ugye eleve alacsony a gazdaság mozgása, pörgése, ez nem csak gazdasági károkat okozott, hanem még a, közúti biztonságra is negatívan hatott, ugyanis elkerülték az emberek az autópályát, és a veszélyesebb utakon közlekedtek. Tehát sok szempontú vitára van szükség, nem anyagolhatjuk el azt, hogy nagyon sok helyen, még a, a PPP rendszereken belül is nagyon buta, rossz megoldások születtek. Az utolsó percekben pedig ismét sem a a szó, megadom neki az összefoglalás jogán a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, illetve a képviselőknek, hogy nagyon konstruktív jelentést, illetve módosításokat terjesztettek be az Európai Elektronikus Fizetési Rendszerrel kapcsolatban. Az Európai Bizottság a jelentésben szereplő diagnózis nagy részével együtt tud érteni, sőt, az idei évre egy kezdeményezéssel is él, amely a távolságalapú fizetést támogatja. A magángépjárművek esetében megállapítottuk, hogy a jelenlegi rendszer diszkriminációra ad lehetőséget. Ezért úgy gondoljuk, hogy a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani a különböző útdíjak esetében, illetve hogy megállapítsák, hogy hogyan alokálják az ebből származó bevételeket. Egyes módosító indítványok arra irányultak, hogy a tagállamoknak legyen nagyobb szavuk abban, hogy milyen szintű legyen az útdíj. Egyetértünk azzal, hogy az európai elektronikus útdíjfizetési rendszer esetében nem mondjunk le a teljes európai lefedettségről, hiszen a irányelvnek továbbra is ez a fő célja. Körültekintően olyan regionális projekteket kell kidolgozni, amelyek végül európai szinten is megvalósíthatók. Az európai útdíjfizetési rendszer fejlesztése a regionális rendszereken keresztül nem volt kielégítő, ezért a bizottság egy új jogalkotási kezdeményezéssel él, hogy ezt kiigazítsa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel le zárom a vitát. Holnap 11 óra 30-kor kerül a Higgins jelentés szavazására sor. A következő ülés pedig kedden